projektől delegációtag változtatásokat kaptam, ezeket a jegyzőkönyvben jegyezzük le, és hogyha a jegyzőkönyv elfogadásaid nincsenek meg észrevétel ezzel kapcsolatban, ezek elfogadottnak tegyünk.